Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Folytathatjuk a munkát. A következő napi rendi pontunkkal nagy örömmel üdvözlöm Peter Pellegrini urat, a Szövegköztársaság miniszterét. A beruházásokért és az információs társadalomért felelős miniszterelnök helyettes ő, a tanács soros elnöke, vele a szlovák elnökség prioritásait fogjuk megvitatni. Ahogy tudják, minden tanácsi elnökség elején a kohéziós politikáért felelős miniszter ellátogat hozzánk, és bemutatja az új tanácsi elnökség prioritásait a felelősségi területünkhöz tartozó területről. Üdvözlöm Pellegrini úr, Emlékeztetem önöket, hogy a szlovák köztársaság nagyon nehéz időben veszi át az EU történetében az elnökséget, mert a gazdasági és szociális nehézségeken túlmenően, ami a tagállamokat továbbra is érinti, az EU-nak meg kell birkózni az Egyesült Királyság nemrégi népszavazási eredményével is illetve a növekvő populista bírálatok ellen is fel kell lépnünk. A jogszabályalkotási munkánknak mindazonáltal folytatódnia kell a kihívást jelentő háttérben is. Bizonyára mindannyiuk nevében beszélek, amikor sok sikert kívánok a következő elnökségnek, és biztosíthatom a támogatásunkról has, szokásos eszmecsere formulát alkalmazzuk, tehát először megkérem a miniszter urat, hogy tartson egy maximum talán 15 perces bevezető előadást, ezután pedig a képviselőknek adom meg a szót kérdésfeltételre, a koordinátorokkal kezdve. Pelegrini úr, önné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők. Köszönöm szépen, hogy megragadhatom a lehetőséget, hogy mint a Szlovákia miniszterelnök helyettese, a szlovák elnökség programját bemutathassam a kohéziós politika területén. A szlovák elnökség, ahogy elnök asszony is mondta, olyan időszakban érkezik, amikor az Európai Unió egy soha nem látott helyzetben találja magát. Az Egyesült Királysági népszavazás az EU-s tagállamiságról új kihívást jelent. Először is meg kell birkóznunk azzal a helyzettel, hogy egy tagállam kiválik az EU-ból. Ilyen nehéz időben vállalva az elnökséget, a lehetőségeket kell meglátnunk ott, ahol mások kockázatot, kihívást látnak. Az EU-nak erősebbé, jobbá, és ahol lehetséges, egységesebbé kell válnia pozitív menetrendet kell elfogadnunk, olyat, ami a, elfogadható az állampolgároknak és az üzleti vállalkozásoknak. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament fontos szerepet kell, hogy játszanak a demokráciáinkban. A 28 tagállam felügyeleti és költségvetési ellenőrzési feladatokkal ellátott testülete előtt állok most, várom az együttműködést az elkövetkezendő hónapokban. Több képviselőtársukkal már találkoztam, várom, hogy a tanács, a bizottság és az Európai Parlament között nagyszerű együttműködés legyen elnökségünk alatt. A szlovák elnökség prioritásai gazdaságilag erős Európa modern, egységes piac, fenntartható migráció és globálisan szerepet vállaló Európa. Az európai gazdaság mutatja a fellendülés jeleit, de a teljes magához téréshez a gazdaságnak még további kezdeményezésekre, lépésekre van szüksége. Megpróbálunk beruházás ösztönző környezetet létrehozni az EU fejlődése érdekében. Elnökségünk meggyőződése vallja, hogy a struktúrális reformok a rendelkezésünkre álló eszközök használata és a közfinanszírozáshoz való hozzáférés javítása fogja a gazdasági erős Európa alapjait megteremteni. Szeretnénk lezárni az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat. Az általában a költségvetés véglegesítése mindig nehéz feladata a második fél évben elnökséget betöltő országnak. Az egységes piac végrehajtása nagyon fontos prioritásunk szintén élénk belső piacra van szükségünk, ami a versenyképesség és az innováció motorja tud lenni. Jövőképünk az, hogy tovább továbbfejlesszük azokat a projekteket, mint például az Energiaunió és a digitális egységes piac. A migráció. Történelmileg mindig jelen volt ez a jelenség, de a jelenlegi migráns hullámok óriási nyomást jelentenek az külső határainkon és a tagállami hatóságokon. A fenntartató migrációs és menedékpolitikát szeretnénk tudni kialakítani. Az Európai Unión belül kihívásokkal nézünk szembe, de nem hanyagolhatjuk el a globális problémákat sem. Az Európai Unió globális szerepét szeretnénk megerősíteni. Például a fejlesztési együttműködés terén a szlovák elnökség a végrehajtás, a 2030-as menetrend végrehajtása mentén fog tovább lépni, a regionális fejlődés, fejlesztés szempontjából pedig hat térje ki a kohéziós politikára, ami hozzájárul a gazdasági, szociális területi különbségek csökkentéséhez az európai régiók között, és közben hozzájárul az intelligens, fenntartható és befogadó növekedéshez. Ez az a beruházási politika, amit fent kell tartanunk a jövőben is. A szlovák elnökség alatt a tanács továbbra is a kohéziós politika végrehajtására fog összpontosítani. A megreformált kohéziós politika új elemeire szeretnénk hajozni a hangsúlyt, és a jövőbeli perspektívákat szeretnénk átbeszélni. Ideje adatokat gyűjteni, és megbizonyosodni arról, hogy a jövőbeli vitákat megfelelő alapokra építjük. A szlovák elnökség szeretne eszmecserélt folytatni a bizottság jogalkotási javaslatairól a tanácsban és a parlamentben. A bizottság nemrég nyújtotta be javaslatait a közös rendelkezésekről szóló rendelet felülvizsgálatára, illetve a ciprusi top-up mechanizmus kapcsán is. A tagállamok támogatják a bizottság javaslatát széles körben, szerintem a tanács hamarosan eléri azt az állapotot, hogy véglegesíteni tudja álláspontját. A reggi Szakbizottságra is számítunk, hogy elnökségünk alatt véglegesíthessük ezt a dossziét. A struktúrális reformprogramokkal kapcsolatban új mérföldkőhöz érkeztünk áprilisban. A szlovák elnökség az elkövetkezendő hónapokban meg fogja kezdeni a három oldalú tárgyalásokat a parlament bevonásával. A kohéziós politikát egyszerűsíteni szeretnénk, a bizottság ezért egy erre vonatkozó magas szintű csoportot hozott létre, ami ajánlásokat fogalmazott meg erre a programidőszakra. A nyári szünet után várjuk, hogy a bizottság benyújtsa az egyszerűsítésről szóló jogszabálytervezetét. A tanácsban mindent meg fogunk tenni, hogy a lehető leghamarabb gyakorlatba ültessük át ezeket a javaslatokat, hogy lássuk mindezeknek a lépéseknek a pozitív hatását a közeljövőben. Azonban a végrehajtás stabilitását nem szabad, hogy aláássuk, és a programok végrehajtása sem szabad, hogy késlekedjen emiatt. Előretekintő vitát kell folytatnunk az ellenőrzés rendszeréről, és arról, hogy hogyan tudunk jobban odafigyelni az eredményekre. Kevesebb administratív teherre és több bizalomra van szükség az érdekelt felek között lehetőséget fog biztosítani a prioritásaink megvitatására. Lesz például egy pozsonyi kohéziós konferencia szeptember 16-án, ahol részt vesz Krecú biztos asszony, és remélem, hogy Mihajlova elnök asszony is ott lesz. Három panelben fogjuk megvitatni a kohéziós politika aspektusait. Az első panelben a végrehajtásról, az új elem végrehajtásáról fogunk 2014 és 20 között tárgyalni. A második panel megvizsgálja a kohéziós politika és az európai gazdasági kormányzás közötti kapcsolatokat. A harmadik panel a jelenlegi javaslatokon túlmenő egyszerűsítéssel fog foglalkozni. Az egyszerűsítés fontos téma volt az európai régiók és városok csúcs találkozója során is, ami nemrég került megrendezésre Pocsonyban, és ahol az Európai Parlament néhány képviselő is ott volt. Továbbra is együttműködünk a régiók bizottságával, és egy munkacsoporti ülést fogunk szervezni az eszközök egyszerűsítésről. Valamint a városi menetrendről is folytatjuk a munkát, praktikusan szeretnénk ezt végrehajtani. Szlovákia Bécs városával együtt koordinálja a lakásépítési partnerséget. Három ülést fogunk szervezni, a meglévő partnerségeket meg akarjuk erősíteni, de szeretnénk új partnerségeket is létrehozni, új kezdeményezésekkel. A Duna stratégiában az ötödik éves Duna régióval foglalkozó fórumot fogjuk megszervezni szintén Pozsonyban november 3-án és 4-én. Általánosságban foglalkozunk a témával, de ezen túlmenően a víz, menedzsment, a tudás alapú társadalom, makrorégiós stratégiák és az ESIF alapok, az, az, az Európai Struktúrás és Beruházási Alapok felhasználásával is fogunk foglalkozni. November 16-án kollégiós politikai tanácsülés lesz, ahol a miniszterek a jelenlegi jogszabálytervezetekre, az egyszerűsítésre és az új reformokra fognak központosítani meg fogjuk hallgatni gondosan az Európai Parlament véleményét, ezért idén ősszel két munkacsoporti munkát szeretnénk önökkel megszervezni. Az egyik csoport az intelligens városok és az energiahatékonyság területével, a másik pedig a területi és határokon átnyúló együttműködés címet fogja viselni. Jó lehetőség lesz arra, hogy eszmét cseréljünk önökkel. Nagyon várom azt, hogy szorosan együttműködjünk, és hiszem, hogy sikeres hat hónap áll előttünk, az egész unió előnyére fog ez válni. Megígérhetem, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy közös céljainkat elérjem. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you, Minister. Thank you for this presentation. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig koordinátorok, frakciók. Van Nisztelrooy úr a néppárt részéről. Köszönöm. Örülök, miniszter úr, hogy itt van velünk, és jó hallani a pozitív hozzáállását. Ahogy ön is mondta, a hollandoktól veszi át a soros elnökséget, és hát a hollandok azt mondták, hogy amsterdami hátteret erősítik. Úgyhogy én örülök annak, hogy milyen eredményeket produkálnak majd a kohéziós politika területén. Ön azt mondta, hogy reformokat szeretne, triológus szeretne. Lehetne, hogy most már lassan le is kellene zárni ezeket a tárgyalásokat. A kérdés az, hogy önök mit szeretnének? Még mindig kicsit arra gondolok, hogy mi történt az Egyesült Királyságban. Én azt gondolom, hogy nagyon sok régió, mely sok támogatást kapott a strukturális támogatásokból, ez nem tudatosult az állampolgárokban. És ezért itt voltak azonban olyan régiók is az Egyesült Királyságban, ahol nem a Brexitet támogatták. Tehát én azt gondolom, hogy az állampolgárokig kell elérnünk. Ön említette Brüsszelt. Szükségünk van a brüsszeli szavazatokra is, és csak Egyetlen politika van itt, aminek a segítségével ezt elérhetjük. Az én kérdésem azonban az, hogy mit szeretnének az általános ügyek tanácsán fölvetni. Mert a hollandok csak egyetlen egy találkozót szerveztek, tovább nem követték a kohéziós politikát, így, és kohéziós politika jövőjéről nem volt több ülésük. Önökre vár ez a feladat. Önök a tökéletesek erre. Nem tudom, hogy önök utána ki jön, akar -e ezzel foglalkozni. A Visegrád országok már felvetetik a saját ötleteiket, és láttam is néhány dokumentumot, és tényleg ez nagyon közel áll ahhoz, amit a parlament szeretne a jövőben. Úgyhogy a kérdésem az önhöz, hogy tudna-e pontosítani. Aztán ön nyílt vitát szeretne, persze, és köszönjük, ha ön is majd ellátogat ide, de szeptemberben is nagyon szívesen látjuk önt itt, és kérem, hogy ön is tartsa velünk a kapcsolatot. E, nekem ennyi hozzászólni valóm lett volna. Ami a jövőt illeti. Lehet, hogy fontos lenne, hogy nem nincs csak a kockázatokat osszuk meg. Az FC-t beindítottuk, de emellett nagyon sok területen van még szükség beruházásra. Az FC csodálatos, de ezt majd vissza kell fizetni. Igen, sokat fizettek ki, de tíz év alatt vissza is kell fizetni a szociális projektekkel, ezt nem lehet mindig megtenni, és tényleg szükség van a vissza nem fizetendő támogatásokra, úgyhogy a kérdésem az, hogy az FC ott van az egyik oldalról, ez azonban elég szelektív, innen-onnan válogatnak projektet, de ez nem áll össze egy integrált politikával. Mi pedig ezt szeretnénk. Hogy a tagállamok együttesen előrelépjenek. Ön mit gondol erről? Köszönöm szépen a néppárt nevében. Elnök, köszönöm szépen a Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Pellegrini. Köszönöm szépen. Miniszter úr, nagyon köszönjük, hogy ellátogatott ide. Meg kell, hogy mondjam, hogy ha Nagy-Britanniában nem lett volna népszavazás, akkor még azt is mondanám, hogy kitűnő programja van a soros elnökségnek. Önök nem tehetnek róla, hogy egy héttel, mielőtt hivatalba léptek volna, megszületett a Brexit. De én úgy gondolom, hogy pont erre valók az ilyen egyeztetések. A parlamentben, a tanácsban és a bizottságban nem tehetünk már úgy, mintha ne, nem történt volna semmi. Függetlenül attól, hogy majd és ha majd elkezdődnek a tárgyalások Nagy-Britanniával, ettől függetlenül az önök elnökségének figyelembe kell azt venni, hogy elveszett egy darab. De nem csak az Egyesült Királysággal, hanem meg kell nyerniük maguknak újra a többi tagállamot is. És miközben a jövőbeni kohéziós politikáról beszélünk, arról is kellene beszélnünk, hogy hogyan sikerül eladniuk a kohéziós politikát a tagállamokban. Néha furcsa dolgokat látunk. Például a bizottságnak az egyik alelnöke azt kérte tőlünk, hogy a Juncker tervet ismertessük meg a régiókban, hogy sikeres legyen. Hát nem ez a munkánk. Így is úgy is pedig szó esik erről, hiszen képviselők vagyunk, de nem ö, hangsúlyozzuk azt eleget a régiókban, hogy a strukturális alapokkal sokat lehet elérni. Tényleg most már a tagállamoknak maguknak is hirdetniük, propagálniuk kell a strukturális alapokat, és én azt szeretném, hogyha a szlovák soros elnökség még ezt is magára vállalná. Mert hogyha sikerül hangot váltani a tagállamokban, akkor ez hatalmas lépés lenne. Teljes mértékben egyetértek abban, hogy modern belső piacra van szükség a versenyképesség érdekében. De mire való ez, hogyha senki nem követi a programunkat? Jó lenne, hogyha most, hogy már megtörtént ez, hogy egy tagállam kilépett az Európai Unióból, akkor nem követnék további tagállamok. De hogy akadályozhatjuk ezt meg? Szerintem egy-két dolgot még meg kell tenni annak érdekében, hogy a bizalmat azt visszanyerjük. Köszönöm. Köszönöm. A konzervatívok részéről Tomasics asszonyé a szó. Köszönöm, egy rövid kérdésem lenne. A szlovák soros elnökség prioritásai az erős gazdaság, migráció, jog, és globális szinten teljesítő Európa. A belső piac az, ami összetart minket leginkább. Úgyhogy kérem, tájékoztasson minket arról, hogy mi a modern belső piac, hogy néz ki. Elnök, köszönöm az Alder részéről van Notenborg úr. Köszönöm. Miniszterelnök helyettes úr, én holland tagja vagyok az Európai Parlamentnek, és biztos vagyok benne, hogy sikeresen követik a holland elnökség példáját. A holland soros elnökség az urbánus agendát nagyon támogatja, és ön említette, hogy a holland szolgálatokkal együttműködnek majd. Szerintem ez egy jó elképzelés, és gratulálok önöknek, hogy tényleg egy triós szellemben együttműködnek. Az urbánus tervek és a lelkesedés remélem, hogy ezt is tovább viszik, de szeretném hallani a munkatervüket. Önök említették a lakhatás kérdését, aztán szeretném azt is hallani, hogy mi lesz a máltai soros elnökség alatt, és utána a sorsa ennek a tervnek. Aztán a lakhatást illetően, ez nyilvánvalóan kapcsolódik a migrációhoz kohéziós politikának a kulcselem a szolidaritás. Arról szól, hogy oda jutassuk a pénzt, ahol szükség van rá. És ez nem más, mint a menekültek támogatása. A kohéziós politika lehetőséget nyújt a migránsok különböző kultúrákba való beillesztésére. Tehát hogyan kívánja támogatni a kohéziós politikai eszközökkel a migránsok szétosztását és integrálását Szlovákiában is? És talán példát is mutathatnának Európa számára ez ügyben. Köszönöm, és sok sikert! Elnök, köszönöm. Vana asszony, zöldek részéről. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm miniszterelnök helyettes, hogy ellátogatott ide a REGI szakbizottsághoz. Köszönöm azt is, hogy felajánlott, hogy szorosan együttműködik velünk a következő hat hónapban. Én nagyon örülök annak, hogy specifikusabb volt a programja, amit itt ismertetett, mint amit eddig elolvastam. Én a 13. oldalig jutottam az önök dokumentumában, és ott ö, csak egy kis részt láttam a kohéziós politikából, és hát ennek nagyobb szerepet kell szánni. Örülök neki, hogy most hallottuk öntől, hogy prioritásként kezeli ezt. Ön említette, és az előttem szólók is rákérdeztek, a menekült politika kérdése. Ez az egyik prioritásuk. Ebben a szakbizottságban és a parlamentben azt támogattuk, hogy a strukturális alapok támogassák a menekültek integrálását, különösen a regionális és strukturális alapok. De tudjuk, hogy a tagállamok nem igazán örülnek ennek. Úgyhogy az lenne a kérésem, hogy a tagállamokat vonják be jobban. Krell asszony is mondta. Mi képviselők egyedül nem tudjuk értékesíteni, eladni ezt a projektet. És sokkal többet kell tenni a tagállamoknak ebben az ügyben az ügyben is, hogy jobban meg kell ismertetni a pénzek felszívási lehetőségeit. Gyakran azt mondják, hogy nincs elég pénz. Ez nem így van, inkább nem tudnak róla a tagállamok. Úgyhogy répni kell ez ügyben. Második kérdésem, a városokkal kapcsolatos terveik, az urbánus agenda, nagyon örülök annak, hogy ez szerepel a napirendjükön mi egy saját kezdeményezésű jelentést is ö, írunk ezügyben. Én magam Bécsi vagyok, és ezért a lakhatás kérdése az nagyon is érint engem is. Négy prioritás van ezen a területen. A levegőminőség, a szegénység, a migráció, Viszont tudom, hogy ugyanaz a problémánk, mint a többi tagállamnak, hogy az innovatív, a kreatív beruházásokat nem igazán karolták fel eddig. Önök ezt prioritásnak tekintik el. Köszönöm. Elnök? Még hárman kértek szót. Négyen. Úgyhogy miniszter úr, önné a szó, és aztán jön a következő forduló. Köszönöm. Ha nem bánják, akkor most az anyanyelvemen fogok hozzászólni, tehát szlovákul fogok felszólni, remélem, hogy a kollégáim ezt tolmácsolni fogják. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, za... Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, köszönöm önöknek a kérdéseket. Némelyik kérdést összevonom, némelyiket pedig külön-külön válaszolom meg. Amikor Van Nistelrooy úr és Krell asszony rákérdeztek arra, igazuk van, hogy nagyon uh, nehéz időkben vettük át az elnökséget. Nem csak a Brexit népszavazás miatt, hanem azért is, mert már régen éreztük azt, hogy az európai állampolgárok nem igazán érzik, vagy tudnak arról, milyen előnyöket nyújt az EU. Nem igazán tudnak az országuk tagságának az előnyeiről. És ez most látszik az Egyesült királyság belé népszavazáson keresztül is, hogy újra kell gondolnunk a megközelítésünket, és egységesebbnek kell lennünk, mert nem szeretnénk, ha átterjedne más tagállamokra is ez a jelenség. Ezért az, amikor kohéziós politikáról beszélünk, akkor meg kell, hogy mondjuk azt, hogy maga az elnevezés kohézió. Már, már ezt se értik az állampolgárok, legalábbis Szlovákiában semmiképpen sem és nagyon nehéz egy egyszerű állampolgár számára, hogy megértse azt, hogy mit fedez le. Úgyhogy ezt le kell fordítanunk az ő nyelvükre. Rá kell mutatnunk az elért eredményekre minden egyes tagállamban. Konkrét projekteket, jobb környezetet, struktúrákat, lakhatást, mind-mind meg kell mutatnunk, hogy ezek a szolidaritás eredményei, rá kell mutatnunk az előre haladottabb helyzetben levők eredményeire, és arra is, hogy ha az az ország nem lett volna az EU tagja, akkor nem érezték volna ezeket az előnyöket. Ez pedig nem csak a kohéziós politika által támogatott országokra igaz, hanem például rámutathatunk arra, hogy fejleszteni lehet még tovább. Emlékezhetnek még arra, amikor határok húzódtak a tagállamok között, most pedig már az állampolgárok adottnak tekintik a szabad jogát. El se tudja képzelni, hogy enélkül élhetnének. Számukra Schengen az egy adott dolog. De hogyha ezt nem vetjük föl, nem tudatosítjuk az állampolgárokban, akkor nem tudjuk velük megértetni az EU előnyeit. A kohéziós politika előnyeit hangsúlyoznunk kell. Elnök asszony is említette, hogy a kohéziós politika kitűnő eredményeket hoz, de mégis nagyon rossz hírnévnek örvend, és negatíva hírneve. Szerintem a tagállamoknak a feladata és az önök képviselőinek, hogy a kohéziós politikáról beszéljünk. Valami pozitívni prístup, valami konstruktívni prístup a otázky. Nagyon fontos, hogy ezzel a szakbizottsággal nem konstruktív megközelítést érjünk el. Hogy ne csak számokban lássuk ezt a politikát, hanem jövőképpen is. Van Nistelrooy úr azt kérdezte, pontosan mit szeretnénk tenni. Először is az Amsterdami egyezményt illetően szeretnék gratulálni. Na kitűnő, de ez továbbra is csak egy papír. Minden, ami benne van a dokumentumban, ezt most meg is kellene valósítani. Úgyhogy az urbánus agendát nem lehet letudott projektnek tekinteni, ez csak a kezdet. Meg kell néznünk, hogy gyakorlatban ez hogyan működik. De konkrét eredményeket szeretnénk, nem csak konferenciákat és elméleti vitákat, hanem konkrét eredményeket is szeretnénk. Ha nem eredményes egy program, be kell azonosítani, hogy miért. És akkor lépnünk kell. Aztán az egyszerűsítés. Mi nem úgy értettük egyszerűen, hogy 2020-ig folytassuk le ezt a projektet, hanem már most azonnal lépni akarunk hogy még hatékonyabb lehessenek a programok a tagállamokban. Ugyanakkor az, hogy nem teljesítenek a programok, ennek lehet az az oka is, hogy most vált a több éves időszak, most kezdődik az új programozási időszak. És nagyon nagyok az administratív költségek, ezért aztán ezek nagy kihívásokat jelent. De még egyszer, konkrét eredményeket kell elérnünk, egyszerűsítenünk kell. De nem csak dokumentumok, meg szövegek kell, hogy szülessenek, ezek csak komplikálják a dolgokat, hanem konkrét intézkedésekre van szükség amelyek nem teszik szükségesé, hogy újra mindent előről kezdjünk. Aztán ott van még egy kérdés. Néha az a benyomásom, hogy nem vagyunk igazán partnerek, mikor együtt működünk. Hogy mit értek ez alatt? a tagállam, a bizottság, illetve a kezdeményezettek, a kedvezményezettek. Ha egy-egy régiót megtekintünk, akkor ne rögtön gyanakodva tekintsünk rájuk, hogy majd biztos vissza akarnak élni, és nem túl hatékonyak az alapok felhasználásában. Meg kell tanulni bízni bennük. Fontos, hogy ők is érezzék ezen alapok kihasználásával kapcsolatban a felelősséget, pont úgy, mint például az általuk begyújt, begyűjtött adók területén. Tehát meg kell változtatni ezt a hozzáállást. Ezen hozzáállás miatt hihetjük azt, hogy visszaélhetnek az alappal, hiszen nincsen meg a kölcsönös bizalom. Úgy vélem, hogy ez többféle problémához járul hozzá következményképp, amelyre vonatkozóan különböző intézkedéseket és szabályokat kell hoznunk, ami csak tovább komplikálja az egészet. Vagyis egyszerűsíteni szeretnénk a teljes rendszert, és valahogyan felrázni a kohéziós politika jövőjét. Ha személyes nézetemet is hozzátehetem, mi szeretnénk arról is vitázni, hogy hogyan tudjuk 2020 után javítani a kohéziós politikát, bár nem véljük úgy, hogy drámai átalakításra lenne szükség. Nincs szükség óriási váltásokra. Azonban azt érdemes átbeszélni, hogy hogyan folytathatjuk a munkánkat átláthatóbb formában, Emellett meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hogyan tudjuk az intézkedéseket új pénzügyi eszközökkel kombinálni. Nem gondolom úgy, hogy az új pénzügyi eszközök kiegészíthetik például a visszanemtérítendő támogatásokat. Egyetértek önnel, Niszeroy úr, nem minden igényt lehet az új pénzügyi eszközökből finanszírozni. Ez így van. Országként eh, elkötelezettek vagyunk, kötnek minket a kötnek minket a kintlevőség kezelési szabályok. Ezért a különböző források és a támogatási eszközök kombinációjában találhatjuk meg a megoldást. Tomasics asszony a digitális egységes piacról beszélt. Holnap éppen az a megtiszteltetés ér, hogy egy másik bizottságban a teljes menetrendünket bemutathatom erre a témára vonatkozóan, de lehet, hogy érdemes most is röviden megemlíteni. A digitális egységes piac az elnökségünk egyik legfőbb prioritása az áruk szabad mozgását, személyek szabad mozgását és a szolgáltatások szabad mozgását követően ezt tartjuk az egyik legfőbb szabadságjognak, az adatok szabad mozgását. Be kell vallanunk azt is, hogy mindez idáig nem találtuk meg, hogy mi lehetne a szabályozásnak az egységes közös módja. 28 különböző, egészen eltérően szabályozott piaccal állunk szemben, és határokat látunk közöttük. Ha az EU-nak az a szándéka, hogy valóban versenyezni tudjon a globális piacon a többi nagy szereplővel, akkor ezt a helyzetet meg kell változtatnunk és javítani kell. Nem csak a polgárok előnye érdekében, hanem az egész Európai Unió előnye érdekében, hogy a versenyképességét fokozzuk. Ha ennél részlete, nagyobb részletekre is kíváncsi, nagyon szívesen állok szolgálatára további információkkal. Biltenburg úr, remélem megbocsát nekem, nem azért vagyok ma itt, hogy a szlovák köztársaságot képviseljem, vagy megvédjem az országom pozícióját a migrációs válság témakörében. Ezzel ellenkezőleg a tanács pozícióját képviselem a kohéziós politika területén. Azonban nagyon szívesen beszélgetek önnel Szlovákia álláspontjáról személyesen, például az ülés után. Lehetséges, hogy nem a megfelelő benyomást kapják Szlovákiáról ezen a témakörön, ám az országunk valóban nagyon sokat tesz a migránsok kezelése érdekében, Ausztriával és egyéb országokkal összefogva. Tehát kérem, ezt később beszéljük meg. el úr, a következő, aki említette az európai alapok alkalmazásának lehetőségét a migráció területén. Valóban nyitottak vagyunk a lehetőségekre, hogy rugalmasságot hozzunk ezen kérdéskörbe, hogy ezáltal a tagállamoknak lehetővé tegyük a megoldásokat, amennyiben ők szeretnék, arra, hogy az egyes operatív programokon belül ezen alapokat is olyan célokra használják, amelyekre szeretnék. A rugalmasságot nem érzem hátrányosnak, és nem annak az eszköze, hogy európai szintről lejutatjuk a, lejutassuk a pénzeket, hanem éppen annak az eszköze, hogy a tagállamoknak segítsünk még rugalmasabbá tenni, hogy hogyan használják fel a rendelkezésre álló pénzeket. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az Európai Unió részéről szükséges elegendő pénzt rendelkezésre állítani ahhoz, hogy azonnali reakciót tudjunk adni a váratlan eseményekre is, ami a több éves pénzügyi keret keretében is lehetséges, illetve egyéb eszközök kombinációjával. Erről nagyon szívesen hallanám a biztos asszony véleményét is, aki azt mondta, hogy a kiegészítő erőforrásokat nem csak a kohéziós politikától kérhetjük át, hanem a teljes EU költségvetést meg kell vizsgálnunk, esetleg régebbi probléma, programokat is, melyeket évtizedekkel ezelőtt indítottunk, amikor azok prioritásnak számítottak, már azonban lehet, hogy már nem töltik be a céljukat. Tehát, ahogy a biztos asszony mondta, olyan erőforrásokat kell találnunk az EU költségvetésben, melyek megfelelhetnek. Természetesen nem lenne fair ha kizárólag a kohéziós politikától vennénk el a pénzt minden alkalommal, amikor hirtelen vészhelyzet van. Ugyanakkor az is igaz, hogy a már fennálló programokat teljes egészében ki kell használni. Azt hiszem, hogy ez nem megy elég sikeresen, nem elég alapos. Ha a migránsok integrációjára beszélünk, rengeteg különböző munkaerőpiaci eszközünk van, hogy lehetőséget adjunk nekik a továbbképzésükre, az integrációjukra, stb. Ezeket a területeket például a szociális alapból is intézhetjük, Szlovákia például már így jár el. Azonban mindenképpen van még lehetőség további megbeszélésekre ezen kérdéskörben, és kell is. Mi pedig készen állunk arra, hogy egy felelős párbeszédet hozunk létre ezen a téren. Az elnök megköszöni, folytathatjuk a kérdések második körét. Megadom a lehetőséget Mikolásics úrnak, hogy felszólaljon. Elnézést, Mikolasik, ha javítja magát az elnök. Igen, köszönöm szépen. Volt már olyan, hogy Milosevicnek hívtak, de azóta is több variációja volt a nevemnek. Köszönöm szépen, hogy megpróbálta kiejteni. Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszterelnök helyettes, üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben, és ezen belül a mi bizottságunkban. Ki fogom használni azt a gyönyörű nyelvet, mely megadatott nekünk, a szlovák nyelvet, hiszen Ön kiválóan fogja érteni ezen a nyelven, és amit mondani kívánok. Valami pozitívat és konstruktívat szerettem volna mondani felszólalásomban, ugyanis éppen ez a célom, ezt szeretném hozzátenni. Van Nistelrooy úr és Konstanza Král kollégánk is azt mondta, hogy nagyon fontos a bizalom, a kölcsönös bizalom felépítése. Ez nagyon szép gondolat. És ön is említett egy ilyen gondolatot. Nagyon sok olyan európai polgár él ma már, aki már nem is emlékszik rá, hogy valaha voltak határok. Talán önök is tudják, Szlovákia jól ismert arról a tényről, hogy mm, az elmúlt két európai választások során a szavazati a szavazók résztvétele a legalacsonyabb számú volt egész Európában. Mind a 28 tagállam összehasonlításában nálunk jelent meg a legtöbb, legkevesebb szavazó. Sajnos hihetetlen, de 20% alatt volt a szavazók száma. Nem is értjük. Nem értjük, hogy ez hogy lehet a fiataloknak is tudniuk kellene, hogy ez a jövőnk. Pont azok az emberek nem értik az EU működését, akikre alapozni szeretnénk, akikre építeni kívánunk. Vagy lehet, hogy csak a felszínt látják belőle. Csak felületes információkat kapnak az unió működéséről, és nagyon szeretik kritizálni Brüsszelt. Biztos vagyok benne, hogy ön is tudja, hogy Fico úr miniszterelnökünk mit mondott Strasbourgban a múlt héten, párhuzamot kell ezzel vonnom. Vegyük David Cameront. A hat éves miniszterelnöksége során folyamatosan kritizálta Brüsszelt. Brüsszel nem jó nekünk. Az Európai Unió pedig kellemetlen klub a britek számára. Később azonban Cameron megváltoztatta a gondolkodását, és mindössze három hónappal a népszavazás előtt elkezdett szónokolni az Európai Unióban való maradás mellett. De ekkora már senki nem hitt neki, hiszen hat éven keresztül valami egészen mást mondott. Ön pedig szintén ö, nagyon ö, megfelelő ember erre a pozícióra, ezért önt szeretném megkérni, és ezt azért tudom, mert Szlovákiából származom, gyakran hallottam, hogy mennyi mindent építettünk mi szlovákok építettünk szlovákok autópályát, ezt, azt, amazt, de valahogy sosem mondjuk azt, hogy milyen sok európai pénz kellett hozzá. Mindig csak azt szajkozzuk a médiában, hogy Szlovákia ezt épített, azt épített. Nem halljuk eleget, hogy ez az Európai Uniónak, a kohéziós alapoknak köz, volt köszönhető. Ha ezt hallanák, talán a fiatalok is máshogy gondolkodnának. A miniszterelnök múlt héten egyetértett velem a plenáris ülésen, és meg is változtatta a hangnemét. Ezt követően azt mondta, hogy a szlovákiai befektetések 86%-a, ide számítva az infrastruktúrákat, az autópályákat, európai pénzből származik. Én magam is gyakran járok vissza a Szlovákiába, ahol legutóbb például meg, meglátogattam egy nagyon szegény régiót, benne Osanice falut, ahol egyetlen faluban, egyetlen szegény faluban hat nagy táblát láttam, amelyen ki van írva, hogy Európai Uniós pénzből, pénzből épült. Mégis ugyanebben a faluban szintén alig vettek részt az Európai Uniós választások szavazásán. Vagyis a polgárok elfogadják ezt a támogatást, ám ennek a tá- ez a támogatás nem jelenik meg más területeken. Ezért ön szeretném kérni, hogy segítsen egy pozitív eh, párbeszédet indítani, segítsen pozitív üzenetet küldeni szavazóink, választóink irányába. Fel akarom kérni önt erre. És a kérdésem az, hogy mit tehet ön azért, hogy ezt elérjük. Majd egy másik kérdés. Nem értem pontosan azt, hogy eh, miért van a következő dolog. Lehet, hogy a biztos negatív hozzáállása miatt, tehát, hogy miért van az, hogy a Kárpát stratégiát úgy tűnik elfelejtettük. Nagyon kár, hogy megfeledkezett róla a világ, hiszen van stratégia a Duna régióra, a Balti régióra, az Atlanti régióra, az Adriai régióra, stb. Tudjuk, hogy a szlovák régiók ezeket a stratégiákat is kihasználhatják, ám az Európai Unió keleti részén találjuk mégis a legszegényebb régiókat és a legszegényebb tagállamokat, azokat a régiókat, ahol a GDP mindössze 40%-a az európai átlagnak. Magyarország, Szlovákia, Románia ugyanezektől a problémáktól szenved. A Kárpát stratégia amely úgy tűnik, hogy elfelejtődött, mely összefogja ezeket a régiókat. Hirtelen nem ismert. Hirtelen senkit nem érdekel, még Lengyelországot sem, hogy megoldjuk a szegénység problémáját az Európai Unió keleti részét. Tudom, hogy polgárainknak joga van a támogatásokra, és nem új alapok felállítását kérem, hanem csak a logikus megoldást. Azt hiszem, hogy ez a kérdés szintén megérdemelné a politikai figyelmet. Köszönjük. Mákova asszony kapja meg a következőkben a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én magam is szeretném köszönteni kollégámat, aki el kell, hogy mondjam, hogy már 17 éve dolgozunk együtt a szlovák nemzeti parlamentben, és egymás mellett ültünk. Tudom, milyen lelkesedéssel, milyen szorgalommal veti bele magát a munkába, hogy milyen lendülettel mutatta be a programot is. Decemberben hallhatjuk majd ennek a programnak az összefoglalóját. Valószínűleg minden, a legtöbb részét meg, fogták tudni, meg fogják tudni valósítani, főleg a kohézus politika területén. Lenne azonban egy hozzászólásom. Egy olyan régióból származok, amely a struktúrális alapok nélkül sehová nem jutott volna tovább, ugyanis Szlovákia keleti részéről származom. A kohéziós politikának meg kell jelenje minden faluban, ebben szinte biztos vagyok. Itt egészen kicsi 100-200 fős falukról beszélek. Napjainkban a strukturális alapok kihasználása egyre nehezebb, kiemelten nehéz, több hónapos, hosszú folyamatra van szükség. A falu polgármesteresen biztos benne, hogy a végén megkapják a pénzt, vagy nem, és nem tudja, hogy a több havi munkája kifizetődik, vagy teljesen hiába volt. Ha a végén valóban megkapják azt a pénzt, melyért folyamodtak, akkor a polgármesternek folytatnia kell ezt a viszonylag bonyolult adminisztrációt. Említette, hogy komoly egyszerűsítésre van szükség a kohéziós politikában, azonban úgy látom, hogy még mindig nem vagyunk egy szinten, vagy legalábbis nagyon lassan haladunk előre, nem vagyunk azon a szinten, ahol a pénz elérhető lenne bárkinak egyszerűsített formában, hogy valóban motiválhassuk őket a források lekérésére. Amennyiben az emberek egy kérelmét elutasítják, akkor másodszor, harmadszor már sokkal jobban meggondolják, hogy akarnak -e egyáltalán újból kérelmezni, hogy megéri az a sok munka a bizonytalanságért. Azt hiszem, meg kell találnunk annak a módját, meg kell találnunk annak a módját, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani. A távoli régiókat is meg kell közelítenünk, és számukra is elérhetővé kell tennünk az alapokat. Hallottuk a szkepticizmus hangjait egyre erősebben, Szlovákiában is, az Európai Parlamentben is. Vannak emberek, akik nem igazán hajlandóak akár egy centet adni Európa költségvetéséből a kelet-európai régióknak. Úgy vélik, hogy a piac majd úgyis megoldja a gondokat. De ha ezek az emberek továbbra is meg kell, hogy éljenek ezekben a távoli, hegyes régiókban, akkor igenis segítenünk kell őket, lehetővé kell tennünk a megélhetősüket. Ezt kérem tehát öntől, hogy segítsen ebben. Köszönjük szépen az utolsó kérdés, Pocsák úr, megadom a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Én is szeretnék önnek gratulálni, miniszter úr. A programot olvasva, amelynek nem olvastam el egy részletét, be kell valljam, azt a benyomást látom, hogy a regionális politika egy kicsit talán túl rövid volt a szövegben. Meg akartam ezért kérdezni, hogy pontosan mit is szeretnének elérni az elnökségi hat hónapjuk során. Amit ön elmondott, a dokumentum tartalmát egyébként egyértelműsítette. Ezt köszönjük szépen. Két területtel kapcsolatban van még kérdésem, és ezzel csatlakozom ahhoz, amit az előttem szólók már elmondtak gondolataikban. Például a közös tervezés kérdés körében. Ez egy olyan eszköz, melyet gyakran hajlamosak vagyunk elfelejteni, Holott úgy gondolom, hogy éppen az önök országában igen fontos lehet. És találhatunk ennek felhasználására jó példákat. Jó példákat arra, hogy hogyan tudjuk az Európai Unió által a fejlődést a továbbiakban is fenntartani, és még előrébb vinni. Ez azért is fontos, hogy ezt a mechanizmust gyakrabban használják ki az országok. Ugyanis egyelőre nincs teljesen kihasználva. Ez az egyik. Ez az egyik probléma. A felszólások során azt is hallottam, hogy a kollégák is úgy érzik, hogy Európát közelebb kell vinni az emberekhez. Az európai politikát is ismertebbé kell tenni a körükben. Ezt én is így látom, ugyanis sokan nem látják azokat az előnyöket, melyek éppen az európai politikánkból erednek. A legtöbb esetben úgy tűnik, hogy sok esetben a siker egy apró dologban botlik meg. Úgy vélem, hogy az Európai Unió szolgáltatásainak megismertetése, elterjesztése során fontos lenne azt is megmutatni a polgároknak, hogy hogyan tervezünk és hogyan döntünk ezekről a projektekről és a programokról, hogy tudják, hogy a projektek kiválasztásánál azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk ezeket prezentálni, és hogyan fogják pontosan felhasználni az adott pénzeket. Hogy itt most görög vagy német pénzekről van szó, az mindegy. A kérdés az, hogy meg kell mutatnunk, hogy hogyan lesz bevetve minden egyes cent az adott országban, hiszen így a polgárok is jobban fogják ismerni a beruházások eredményeit. Én úgy vélem, hogy ezt mindenképpen meg kellene erősítenünk, meg kellene mutatniuk nekik, mutatnunk nekik az eredményeket az egyes konkrét projektekben, hogy milyen specifikus előnyöket hozott. Véleményem szerint ez egy fontos, konkrét előrelépés lenne. Főleg itt a Brexit hátterét figyelme, figyelembe véve, ezt a helyzetet, amikor egyes régiók Nagy-Britanniában, amelyek rengeteg pénzt kaptak az EU-tól, mégis úgy szavaztak, hogy nem kívánnak részt venni az Unióban. Ez azt mutatja, hogy ezen projektek nagyon nagy része egyszerűen nem ismert a polgárok között. Ezért azt hiszem, hogy az megismerkedések, megismertetésüknél a részleteket is hangoztatnunk kell. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy Fanniszteroy úr még két szót hozzá akar szólni, valami nagyon rövidet? Igen, próbálok. Én a részvételre kapcsolatban tettem fel kérdést. Azt láttam, hogy szeptember 15-én, 16-án lesz általános ügyek tanácsa. Az eredmények és a célkitűzések kérdésében ez lesz az a hivatalos pillanat, amikor újból beszélhetünk a kohéziós vita jövőjéről. Jól értem, hogy meg leszünk erre hívva, és hogy részt vehetünk ezen? És ott akár párbeszédet is folytathatunk? Eszmecserére kerül sor? Köszönöm. Okay, thank you, thank you. These were... Köszönöm szépen, ez több volt, mint két szó, de hát semmi baj, ezek a kérdések. Önné a lehetőség, hogy most válaszoljon rájuk. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Mikolásik úr biztosíthatom, hogy próbáltuk javítani a tagságunkkal kapcsolatos tudatosságot az EU-ban, hogy ezt a sajnálatos első helyet az európai választásokon való részvétel tekintetében egy kicsit elfeledtessük, Az utolsó sajtónyilatkozatok, legalábbis a miniszterelnök is az én részemről, arról beszéltek, hogy mennyire fontos projektek vannak, és a kohéziós politikának milyen fontos szerepe van az EU számára. A kohéziós politikát például bemutattuk akkor is, amikor az új villamos vonalat megnyitottuk Pozsonyban, vagy tegnap, amikor EU EU-s pénzből finanszírozott új autópálya szakaszt adtunk át. Tehát változtattunk a retorikánkon. Hálás vagyok az Európai Parlament képviselőinek a segítségükért. Jogalkotás és nem jogalkotási jellegű feladatok is állnak előttünk az elnökség során. Ráadásul elébe kell mennünk a problémáknak, és nyíltan kell beszélnünk. Vissza kell térnünk az Európai Unió alapjaihoz. Szexibb nyelvet kell használnunk akkor, amikor a fiatalokhoz beszélünk. Elnézést kérek ezért szóért, de hát ezt a nyelvezetet értik a fiatalok. És amit Polcsák úr mondott, hogyha tájékoztatni akarjuk a közvéleményt a projektek eredményéről, akkor azok a lobogók, plakátok, amiket említett, ezek eh, nem elégségesek. A modern médiát, a szociális platformokat, a, szociál, a közösségi hálókat kell használni, hiszen az emberek ezeken keresztül kommunikálnak. És mi történik Európában? Igaz, hogy nemzeti szinten néha a Brüsszel szó szitok szóvá válik, egy politikai párt érdekei szerint, de ha például kis falvakról beszélünk, ahogy Smokova asszony említette, igaza van abban, ahogy jellemezte a helyzetet. Ezek a kis faluban élő állampolgárok nagyon gyakran nem is akarnak folyamodni az EU-s alapokhoz, mert óriási adminisztratív terhei vannak, és nem akarnak egy európai auditot a nyakukra, vagy egy nemzeti ellenőrzést. És ezek eh, a két, ez a két típusú ellenőrzés nagyon gyakran egymással is eh, ellentmondásba kerül. Ahhoz, hogy általány díjakat tudjunk használni, általány összegeket, az elszámolási módszereket egyszerűsítenünk kell, illetve a programozási módszereket is, és tisztában kell lennünk azzal, hogy ez nem az én pénzem, vagy az ő pénzük, hanem az európai, főleg az európai városokban élő emberek adó euróiból áll össze. Maximalizálni kell tehát ezen alapoknak az előnyeit, a hatását. És nagyon fontos, hogy ne csak olyan projektjeink legyenek, amelyeket fölülről ráerőltetnek azokra, akik végrehajtják őket, de amúgy nincs semmi hatásuk. Polcsák úr beszélt a közösségi tervezésről. Igen, egyetértünk, támogatjuk ezt az eszközt, hiszen gyakran a kis önkormányzatoknak nagyon olyan igényei vannak, amik európai szinten nem jelennek meg. Köszönöm Mihály asszonynak, hogy lehetőséget adott, hogy itt az Európai Parlament előtt felszólaljak. Ami a fellépéseinket illeti, az Európai Parlament képviselőit nagyon sok helyre meg fogjuk hívni, Ezeken az eseményeken szakértők is részt fognak venni egyébként, és még annyit szeretnék elmondani, hogy nagyra értékeljük a, az európai állampolgárok választott képviselőit. Én a Nemzeti Parlamentnek voltam hosszú ideig tagja, és a világos mandátummal rendelkező embereknek világos szavakkal kell világos üzenetet küldeni az állampolgárok felé, pedig az Európai Parlament tagjainak nagyon világos a mandátuma, mindig tiszteletben is tartottam őket, meghallgattam önöket. És az a vita, csak úgy, mint az európai parlamenti képviselőkkel folytatott kép, kétoldalú megbeszélések segítettek kialakítani a prioritásainkat. Hiszen ennek a prioritási listának a kialakítása gyümölcsöző párbeszédünkön is alapul. Ezek alapján továbbfejlesztettük az alapprogramunkat. Nagyon várom a közös munkát az elkövetkezendő hat hónap során, bízom benne, hogy szoros együttműködésre fog sor kerülni. Köszönöm szépen, nagyon udvarias dolgokat mondott a parlamentről, nagyra értékeljük ezt, köszönöm szépen az előadását, köszönjük szépen, hogy megválaszolta az összes kérdésünket, és mi is várjuk azt, hogy szorosan együttműködjünk az elkövetkezendő hat hónapban, és nagy örömmel fogunk az elnökségük által szervezett eseményeken is részt venni. Sok szerencsét, sok sikert kívánunk az elnökségükhöz. Köszönöm. Ladies and gentlemen, we continue with our... Hölgyeim és uraim, folytatjuk a napi rendünket. A következő napi rendi pont, tanulmány. A B tematikus főosztály megbízásából az Európai Struktúrás és Beruházási Alapok és más uniós eszközök közötti szinergiák maximalizálása az Európa 2020-as stratégiai céljának elérése érdekében fontosak ezek a szinergiák, hogy a az erőfeszítések megduplázását el tudjuk kerülni, és hatékonyabbá tegyük a szakpolitikáinkat. A Regi Szakbizottság azért rendelte meg ezt a tanulmányt, mert szeretnénk feltárni a szinergiákat a strukturális és beruházási alapok és más eszközök, például az Európa 2020, a Horizont 2020 vagy az EFSI között. Már tartottunk ezzel a témával kapcsolatban meghallgatásokat. Eszmét cseréltünk a parlamentben, és most születik meg a tanulmány alapján a végleges vélemény. Az Európai Politikai Kutatási Központ szakértői készítették ezt a tanulmányt. Steven Kahn úr itt van velünk most, és nagy örömmel fogjuk meghallgatni az ön előadását e témában. Parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom a szinergiákról szóló tanulmányunkat. Ezt az elmúlt hat hónapban készítettük. Pár szóban hadd mutassam be magunkat. Az Európai Szakpolitikai Kutatási Központ a Strathclyde Egyetem egyik osztálya, Glasgow-ban, Skóciában vagyunk, nemzetközi csapattal, és 40 éve foglalkozunk a regionális politikával, ezen belül is a kohéziós politikával különösen. Nagyon sok hasonló terminus technikus van, de ezeknek a jelentése nem mindig ugyanazt fedi le. Szeretnék beszélni a koherenciáról, hogy logikailag konzisztenseknek kell lenniük ezeknek a programoknak, de ezen túlmenően nagyon fontos az információs, az erőforrások megosztása, de ezen is túlmegyünk a komplementaritásig, a kiegészítő jellegi, és ha ezen is túllépünk, akkor jutunk el a szinergiákig. Ezt ne felejtsük el, hogy mi a különbség ezek, ezen szakifejezések között, amikor hallgatjuk az előadást. Végig gondoltuk négy dimenzió szemszögéből a szinergiák kiészítésére fordított erőfeszítéseket. Először is kell egy integrált kormányzás, stratégiai tervezés, megfelelő végrehajtás, és az egésznek az alapja az, hogy legyen egy összehangolt szabályozási háttér. Ezzel az ábrával felvázoltam egyben a tanulmány és prezentációm struktúráját is. Az önök előtt álló papíron is láthatják ezt az ábrát. Egy oldalról tehát megvizsgáltuk a közös irányítási elemeket, ezek az ESIF, azaz ESB alapok, ezek közül ugye öt van, és ezeket összehasonlítottuk a, köz, a közvetlenül irányított eszközökkel. Az empirikus részt két stádiumra osztottuk. Először is az EU-s szintjén különböző szinteken beszéltünk érdekelt felekkel, szereplőkkel, második szakaszban pedig tagállami szereplőkkel folytatunk eszmecseréket. Az általános felmérés után kiválasztottunk hat eszközt, hat keretet, és ezekkel foglalkoztunk nagyobb mélységben. Hét eset tanulmányt sikerült elvégeznünk. Hat-hét eset tanulmány tehát tagállami szinten. Annak alapján, ahol úgy gondoltuk, hogy egy ér- elmesélésre érdemes történetet fogunk találni. Megnéztük azt, hogy az instrumentum az milyen szinten kapcsolódik az alapokhoz, és a stratégia keretet, a struktúrákat is megvizsgáltuk. És a két oldal közötti szinergiákat próbáltuk feltárni, ahogy látható az ábrán is. Szerettünk volna túlmenni a struktúrális alapok és a kohéziós politika témáján, úgyhogy például az Európai Innovációs Partnerséget is vizsgáltuk. meg akartunk bizonyosodni arról is, hogy relatíve jól lefedjük a 28 tagállamot. Persze a költségvetésünk is, az időkeretünk is korlátozott volt, úgyhogy nem tudtuk az összes tagállamot megvizsgálni, de próbáltunk régieket, újakat keresni, központosítottabb, föderálisabb, kisebb-nagyobb tagállamokat kerestünk. Azt gondoltuk, hogy muszáj visszatekintenünk a 2007-13-as időszakra először is. Ez az időszak a demarkáció és az eszközök egymástól való elhatárolása jellemezte, és szép lassan haladtunk tovább a szinergiák felé. Az átfedések elkerülése volt az egyik fő feladat, és a megfelelés a másik. Tematikusan nem volt kiegyensúlyozott ez a szakpolitika. Ez ERDF, azaz az ERFA, nagyobb súlyt kapott, és területileg sem volt kiegyensúlyozott a támogatás. Voltak olyan régiók, ahol korlátozott volt a kohéziós politika célkitűzése, de ha ezeken belül is, hogyha nagyon konkrét célok voltak, ott könnyebb volt szinergiákat elérni. Az említett négy dimenzió szerint vizsgálva elmondanám, hogy a szabályozói keret nagyon komoly korlátot jelentett a szinergiák előtt, mert bizonytalanságot és bonyolultságot eredményeztek ezek a keretek. Úgyhogy az érdekelt felek azok a megfelelésre összpontosítottak, és nem a szinergiákra. A kormányzat széttöredezett volt a különböző instrumentumok, alapok között, gondolok a struktúrális alapokra például, de voltak olyan kezdeményezések, amelyek megpróbálták ezt a problémát áthidalni. Azonban a fragment, a töredezettség mindkét oldalon tapasztalható volt stratégia szempontjából. Voltak átfogó stratégiák, legalábbis jellegzel vonatkozó kezdeményezések, például az Európa 2020-as stratégia, egy ilyen fedő stratégia, de inkonzisztenciák azért így is maradtak. Attól függően például, hogy mennyire tematikus vagy ágazati jellegű fókusza volt az regionális fejlesztési alapoknak egy-egy tagállamban. Az ERD ERFA alap és mások között nagyon sok szinergia lehetőség maradt kiaknázatlan. Most a 2014-20-as időszakra lépnék tovább. A szabályozási keret mindennek az alapja. Vannak szinergiák, köszönhetően a reformoknak, de azért még megmaradtak kihívások. Például a közös rendelkezésekről szóló rendelet, a közös keret lehetőséget nyújt arra, hogy különböző instrumentumokból korlátozottan egy mederbe tereljenek pénzeszközöket, és ezekkel közösen finanszírozzanak egyes projekteket, de nagyobb mértékű egyszerűsítésre lenne szükség. És a reformokban is vannak még nyilvánvaló szakadékok, hiányosságok. Minden szakpolitikai területhez tartozik egy saját alap, és ezek nem könnyen kombinálhatóak. Az állami támogatások is akadályt jelentenek a szinergiák létrehozása útjában. Ráadásul a szinergiákat tovább nehezítik a továbbra is bonyolult szabályozói háttérből eredő problémák. A területen a kudarcok és az előnyök, a sikerek, azok mindig kihatással voltak az egész folyamatra a stratégiai terv meghatározásától a végrehajtásig. Ami a kormányzást illeti, a szabályzó hatóságok a felelősek ezért. Nagyon sok döntés EU szinten születik, nagyon sok nemzeti szinten. Vannak fórumok, például a DGRTD, és vannak például az Enterprise Europe Network, vagy a Smart Specialization Platform. Nemzetközi szinten is vannak kezdeményezések, például a spanyol RTDI hálózat, amelyeknek a célja a szinergiák felfedezése. Az irányítás azonban egy kihívás, mert azt, hogy a struktúrális alapokat közösen kezeljék, ez egy elég nagy kihívás. Az EU-s eszközök továbbra is különböző területekre korlátozódnak. Például a főigazgatóságokon belül is megoszlik a szerepük. És nagyon fontos szerepet játszanak ezek az elkülönülések az előkészítés időszakában a silós besorolás is nagyon gyakran megfigyelhető. Um, we thought that the uh, key advance in comparison 2007-13 is a strengthened strategic alignment. Nagyon fontos lenne a stratégiai összehangolás, a partnerségi eszközök és más szinergia keretek a kohéziós politikában a kondicionalitás, a tematikai összevonás, a regionális eh, stratégiák összevonása nagyon fontos lenne a kohéziós politika területén. Ez különböző szereplőket ültetne egy asztalhoz, más politikai területekről szereplőket bevonni, vagy eszközöket bevonni, ez is nagyon fontos, a közös stratégiák, a közös programok, aztán a például a KKV-knak a külön tematizálása, és a különböző EU-s eszközök prioritásainak megszabása. a gyengeségek befolyásolhatják a jövőbeni végrehajtást és a partnerségi eszközöket illetően. A koordinálás nagyon fontos, a szinergiák elérése, de nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy és akkor itt kérem, hogy térjünk vissza az ide vonatkozó diához, ahol látszik a koordináció és az együttműködés. Tehát a stratégiák amelyeket ki kellett dolgozni az ex ante kondicionalitás keretében. To build joint strategies of programs that incorporate multiple funds or multiple instruments. Minden egyes eszköz esetében nagyon fontos ez a megközelítés. Aztán mi történik a megvalósítással? Vannak kezdeményezések, de ezek nem feltétlenül közös gyakorlatok. Az egyik tanulmány már nagyon korán megszületett. Azt mondták az emberek, hogy hm, hogyan juthatunk el ideáig. Hát erre nehéz választ találni egyelőre még, de két megközelítés létezik. Az egyik az ESIF-től a más EU-s finanszírozott eszközökig, mit lehet tenni, például tendereket kiírni, koordinált kiválasztási kritériumok, közös adatkiválasztás. Másik irányba pedig aktívan együtt lehet működni az ESZIF-fel, össze lehet kapcsolni a websájtokat, lehet közös workshopokat szervezni, és így tovább. Ezeket mind tapasztaltuk a tagállamokban, de jelenleg igazából nem kiegyenlített a kép. Mint már említettem, a szinergiára főleg a programozás, de nem a megvalósítás alatt figyelnek. Igazából még mindig létezik a silós megközelítés a tagállamokban. On the ability to implement synergetic approaches, uh, depending on nagyon fontos, hogy sok minden függ az administratív kapacitásoktól. Három példát hagy mutassak önöknek. A megvalósítása tervezésre Németországban egy többszintű munkacsoport létezik a föderális államok és a nemzeti szint összevonására például az intelligens specializációval kapcsolatban a tendereket összefogja, egy asztalhoz ülteti az ESIFET és a Horizont 2020-at. Másik példa Románia. Románia a beruházással kapcsolatban az agri területre koncentrál, hogy a vidékfejlesztés területén beazonosítsák az agrival kapcsolatos területeket, aztán a cseh köztársaságban a fejlesztésekkel kapcsolatban, illetve a Horizont 2020-szal kapcsolatos témákat fogják össze, és más tagországokból is várnak résztvevőket. Néhány ajánlást is szeretnék tenni a szabályzó keretet illetően nagyon fontos lenne a harmonizáció, az állami segélyek összehangolása, és nagyon fontos az irányítás. Aztán gyakran halljuk azt, hogy a résztvevők nem nagyon tudják, hogy mi történik az elbírálói oldalon. Nagyon fontos a közös finanszírozásnak a jogszabályozása. A Horizont 2020-ban sem valósul ez meg megfelelően, közös szabályokra lenne szükség. A második pont az irányítás. Fontos összehangolni a főigazgatóságok munkáját. Néha a főigazgatóság munkája széthúz, és ennek egyik megoldása az úgynevezett soft governance, mert hogyha kemény keretek közé szorítjuk, akkor ez a kipipálandó formalitások közé sorolódik, és nem vezet eredményre. Harmadik pont a stratégiai keretek, következetesebbnek kell lenni. A koordináción túl kell, hogy mutasson. Meg kell vizsgálni, hogy hogy lehet elérni a szinergiákat. Néhány esetben a partnerségi szerződések nagyon alaposak, mások csak keretet fektetnek le. a stratégiáknak le kell fektetni azt is, hogy a gyakorlatban hogy működnek ezek. A gyakorlati aspektus gyakran hiányzik. Um, what would be good to see is joint work programs and joint calls. Megvalósítás, a közös munkaprogramok az eredményeket figyelni kell, hogy a legjobb gyakorlatokat és a tanulságokat beazonosítsuk. A kedvezményezetek gyakran nincsenek tudatában annak, hogy milyen hasznot hajtana az, ha együttműködnének. A kapacitás, az megint egy másik kérdés. Minden attól függ, hogy a tagállam mit hajt végre helyben a formális és az informális adhok struktúrákat össze kell kapcsolni. Néha véletlenül a valaki valakit ismer elv alapján működnek ezek a szinergiák. Végül az ösztönzés. Az ösztönzés fontos, mert vonzóbbá teheti a szinergiát. Jelenleg a szinergiát plusz teherként élik meg, pedig ez lehetőség is lehetne. Ha a szinergiákat egy költségvetési sorral támogatnák, vagy egy eszközzel, amely jobb teljesítménymutatókat hoz, vagy jó lenne, jobb lenne a hírneve. Úgy, mint például az excellencia, a kiválósági mutatók. Hogy mi a szerepe az Európai Parlamentnek ebben? Hát először is a folyamatot követhetni, hogy hogy működnek a folyamatok. Mi egyelőre nem sokat tudunk erről mondani, mert még túl korai lenne. Aztán rálátnának arra, hogy helyben mi történik. És végül a különböző politikai területek összevonását illetően az Európai Parlamentben a különböző szakbizottságok egymással is eszmecserét folytathatnának különböző politikai területeken, és én ennyit tudnék mondani, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm ezt az igen érdekes előadást, és köszönöm Önöknek az elvégzett munkát. Kollégák, Önöké a szó, Nilsson úr. Tack så mycket. Jag, när jag lyssnar och när jag ugnar igenom det här som jag har gjort väldigt snabbt. Nos, meghallgattam az előadását, és át is lapoztam, és két dolog föltűnt nekem. Az egyik az az, hogy próbálok finoman fogalmazni, de úgy tűnik, hogy a bizottságban a főigazgatóságok nem igazán tartják a kapcsolatot, bár ez egy ismert probléma. Úgyhogy örülök annak, hogy végre ezt itt ki is mutatta. A második dolog, és ez a saját tapasztalatom, és ezt támasztja alá, az az, hogy a különböző EU-s pénzügyi eszközök nem nagyon kapcsolódnak egymáshoz. A legfontosabb összefüggés az az lenne, hogyha lehetne azt egyértelműen látni, hogy mi az, amiért a tagállam felelős, mi az, amiért a régió felelős, és ebből következtetéseket lehetne levonni. Az nagyon fontos lenne, hogy a turisztikai területeken így is, úgy is nemzeti szinten folynak a döntések, teljesen függetlenül az EU-s tervezéstől. Igen, csak hogyha ez így van, akkor néha megütköznek a nemzeti stratégiák egymással, fennakadások történnek. Itt nagy szerepe lenne a regionális partnereknek, akik aztán kiegészíthetnék az EU-s alapok segítségével ezeket a szinergiákat. Akkor így a nemzeti eszközök és az EU-s eszközök, finanszírozások jól összefonódnának. Elnök, van-e asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a kitűnő előadást. Nagy kár, hogy pont csak mára jutott ez, szerintem jó lett volna, hogyha már a múlt héten megtettük volna ezt a plenárison is, mert ott volt egy ezhez kapcsolódó vita, és nagy hasznát láttuk volna ennek. Nos, két rövid kérdésem lenne. Az egyik. Létezik a keresztfinanszírozás és a multi alapos finanszírozás. Ezeket nagyon nehéz működőképesé tenni a tagállamoknak és a régióknak. Ha mondott erről valamit, elnézést, akkor nem figyeltem, de ezek az eszközök hogyan válhatnának még használhatóbbá? A második kérdés a hetedik oldalon, a második pont az Európa 2020-as célok. Minden öt cél területen ugyanazok a célkitűzések, ugyan ezek érvényesek, amiket megemlít, vagy nem, az öt területen különböző célokat fektetnek le. Köszönöm. Thank you. Um, other questions? No? Köszönöm. Van-e még kérdés? Nekem lenne két kérdésem. Először is. Nagyon elégedett vagyok ezzel a jelentéssel. A plenáris vitám múlt héten, másfél percben próbáltam megemlíteni azt, hogy amikor a szinergiákról beszélünk, akkor a szinergia minden szintjére figyelni kell. Nem csak a menedzsmentet, nem csak a projektek közötti szintet, hanem minden szint és minden szereplő közötti szintet is. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt megállapította a tanulmányában. Nagyon fontos azt tudni, hogy ez nem egy lépésből áll, hanem ez egy folyamatos erőfeszítés, és egyetlen vitával, egyetlen tanulmányal ezt nem fogjuk tudni megoldani. Most pedig feltenném a kérdést ön. Lát-e lehetőséget arra, hogy jó példát segítségével a tagállamokban megoldjuk ezt a kérdést, mert a fő probléma az az, hogy mi megmutatjuk a tagállamoknak, hogy az eszközök és a programok között hogyan lehet szinergiát elérni, de az elért eredmények, meg akkor is, hogyha nem sok van, elősegíthetik azt, hogy pozitívabban éljük meg a kohéziós politikát és a kohézió elképzelését? Ezek lennének a kérdésem, én is nagyon szépen köszönöm. Öné a szó. Köszönöm. a főigazgatóságok együttműködése a bizottságon belül. Én, vagy mi nem csak a bizottságra mutogatunk, illetve nem mutogatunk senkire, hanem ha megnézik a tanulmányt, akkor kiderül belőle, hogy a főigazgatóságokon belül és együtt kell működni, de ahol igazán hiány van, az a tagállamokon belül az egyes politikai területek között nincs elég összehangolt tevékenység. Beszéltünk a DG Move-val, a DG Grow-val, a DG RTD-vel, um, readiness to work together with other DGs, and, and, and uh, so this is something that I think will will certainly. És azt hiszem, hogy a jövőben is folytatjuk ezt. Tehát igazából nem akartam arra mutatni, hogy nem működnek együtt a főigazgatóságok, csak hogy még lenne mit tenni. Aztán az EU finanszírozás és a nemzeti finanszírozás, a nemzeti politikák. Én egyetértek az ön megalapításával, csak nem erről szólt a tanulmányunk, és ezért nem tudok hozzászólni. A több alapú finanszírozás és a keresztfinanszírozás. Az alapok összekapcsolására sok bizonyítékot találtunk, de igazából mi azt szeretük volna megnézni, hogy az eszív hogyan kapcsolódik a többi lehetőséghez. Egy évvel ezelőtt talán túl korán volt ez, úgyhogy gyakorlati példákat nem nagyon tudok mondani, de tavaly júniusban a stratégiai koherenciáról született egy tanulmányunk. Akkor azt néztük meg, hogy az eszifen belül mi történik most már kiléptünk ebből a körből, mi történik a következő szinten. De nagyon jó lenne, hogyha egy szisztematikusabb új információt kapnánk. Ami az Európa 2020-as programot illeti, nem tudom, hogy milyen lesz a jövő, nem tudok választani a kérdésére. Nem tudom, hogy mi fog jobban teljesíteni. Az azonban egyértelmű, hogyha megnézzük a különböző intelligens, befogadó és fenntartható növekedéseket, bizonyosan eh, megfelelő lesz a növekedés. Általában az ESB alapokat a Horizon 2020-as alapokkal kombináljuk. Ez volt legalábbis a többség. Megnéztük az FC eh, példáját, a Connecting Europe eszközt és a többi adatot is, de mindig a Horizon 2020-as program jött velünk szembe, valahányszor kérdéseket tettünk fel. Nem véletlen, hogy pont ezt válaszolta minden, hiszen innen jön a legtöbb pénz. Ha nem is csak a Horizon 2020-ra koncentrálunk, akkor mellette megjelenik még az ERFA is. Nem volt egyszerű erre választ kapnunk. Ez tulajdonképpen karakterizálja is ezeket az alapokat, trükkös munkánk volt, de végül is azt vonhattuk le, hogy az ERFA, a Horizon 2020 működik általában egymással együtt. Ez a válaszom a Europe 2020-as kérdésre, és általánosságban az intelligens növekedés a válasz. Tovább lépve, jó példákat is hallottunk a tagállamoktól. Nem volt könnyű őket megtalálni. Ezeket bevettük a tanulmányba, ott megtalálják. Az egyik oka ennek hogy még túl korai a megvalósításról beszélni, egy olyan munkacsoportot találni, amely valóban vitázik, az már működik, de olyan megval- megvalósítást találni, ami már komolyan előre haladt, még nem olyan egyszerű. A konkrét projektek még nem haladnak olyan mértékben előre. Hogyha van ilyen, akkor azok általában nagyon jól dokumentáltak más jelentésekben. Ilyen például a Clean Sky program, amelyet többször hallottunk említve. Ám voltak más a Horizon 2020 keretében indított kezdeményezések is. Valószínűleg még némi időre van szükség, mire össze tudjuk gyűjteni ezeket a jó példákat. Sok esetben viszonylag egyszerű ezeket más kontextusba is át, viszonylag, viszonylag nehéz őket más kontextusba átültetni, nagyon kontextus specifikusak. A mai napon itt van közöttünk egy Velszi részvevő is. Velsz volt az egyik olyan hely, ahol ugyanolyan intézményrendszer áll fenn, amely az ERFA-ért és a Horizon 2020-ért is felel. Nem tudom, hogy gyakorlatban hogyan működik ez, nem vizsgáltuk meg, de valószínűleg egymás mellett ülnek, akár ugyanabban az épületben. Tehát alapvetően ott már tényleg van rá lehetőség, hogy informális üléseken, megbeszéléseken találkozunk. Ez mindenképpen jó gyakorlat, de hogy hogyan lehet ezt átültetni más kontextusban, az egy nagyon jó kérdés. Köszönjük szépen a prezentációt és a vitát is, illetve a válaszokat. Ez az a pont, ahol le kell zárnom a mai ülésünket. Az ülést holnap reggel folytatjuk, reggel 9-kor. Várok mindenkit a holnap délelőtti ülésszakra is. Most pedig felkérem a koordinátorokat, hogy maradjanak itt az ülésteremben, ugyanis 5 órakor a koordinátori üléssel folytatjuk munkánkat. Köszönjük! Okay.